Azt hallottuk, hogy a jogi bizottságnak nincsen kifogása a nincsen kifogása a kifogások ellen, tehát az ajánlás a 105 per 6-os ügyrendi pont elfogadott, elfogadásra került. És 2010